A tanácsos a bizottság nyilatkozatairól van szó a transatlanti adatáramlás körében. Újfent Konders miniszter úrnak adok szót. Uh, Mr. President, yeah. uh, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt eh, biztos asszony. Az elnökség nagyon fontosnak tartja a nyitott, szabad és biztonságos internetet. Ez a téma tehát eh, számomra is nagyon fontos. Digitális eh, korszakban a személyes adatok nagyon értékesek, az általuk tartalmazott információ miatt. Ez lehetővé teszi, hogy az üzleti vállalkozások személyes, személyre szabják a javaslataikat, az, az ajánlatainkat, közben a büntető, a, a bűnüldözésnek is lehetőségeket biztosítanak, és közben a magánéletet is védelmi, védeni kell és biztosítani kell az emberek bizalmát az adatáramlásba. Az személyes adatok átadása az Európai Unión kívülre ebben a transatlanti adatáramlás legnagyobb, legyen szó akár büntetés végrehajtási, akár kereskedelmi célról. Az Európai Uniós USA Privacy Shield ezen érdekeknek kell, hogy megfeleljen. Az Európai Bíróság leg, tavaly októberben megmutatta, hogy ezen a területen a jogbiztonság nagyon fontos a transatlanti kapcsolatok szempontjából és az üzleti vállalkozások is függenek ezektől a döntésektől, hogy biztosítsák az Egyesült Államokba irányuló adatforgalom biztonságát. Az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie a bíróság Safe Harbor döntését. Az új adequacy döntés az alapjogokat, az emberi jogok kartáját tiszteletben tartja a szerződéseket, illetve a készlót. Az erős garanciák Na, köszönhetően vissza lehet állítani a közbizalmát a transatlanti adatforgalomba. Reméljük, hogy a lehető legjobb adatvédelmi szendereket tudja biztosítani, javasolja majd az Európai Bizottság a cél korlátozása, az adatok tárgyát képező személynek a hozzáférés biztosítása a saját adataihoz, ennek kiigazítása, illetve az ellenőrzési lehetőségek szabályozása. Az Európai Bizottság illetve a tanács támogatja az Európai Bizottságot az egy, a, a, az USA-val való együttműködésben, a Privacy Shield témájában. A, az Egyesült államok esetében a DOC Collection csak bizonyos feltételek mellett szabad elfogadni, és itt egy további mechanizmusra van szükség a panaszok kezelésére. A, transz, a személyes adatok kereskedelmi célú transatlanti átadásával kapcsolatban az Európai Tanács azt várja, hogy az Európai Bizottság minél gyorsabban fogadja el e, a javaslatot az adatvédelmi jogok tiszteletben tartása mellett. A, a bizottság és az usa e, partnerek közötti e, megegyezést támogatjuk, és bízunk benne, hogy pozitív eredményre vezetnek majd a tárgyalások, és ezzel az új keret életbe léphet. Ami az adatvédelmet illeti a büntetés végrehajtás a büntetőjog területén, egy umbrella egyezményt, egyezményt írunk alá június másodikán, Amsterdamban az EU-USA belügyminiszteri ülésen, és az Európai Parlament egyetértését kérjük majd az egyezmény megkötéséhez. Az egyezmény az személyes adatok transferét átadásának nem adja meg az alapját, a jogalapját, de erősíteni fog az, fogja az együttműködést az USA és az Egyes Európai Unió között közös adatvédelmi sztenderdek megteremtésével. Ez jó hír nekünk, mert az USA magasabb, tehát szigorúbb kötelezettséget vállal, mint eddig, tehát emelkedik az adatvédelmi szint a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben egy további adatvédelmi szint merül majd fel, mind az EU, mind az USA-ban. A tanács szerint ez az egyezmény javítja a jelenlegi helyzetet, például ami a jogsegét illeti. Az USA beleegyezett abba, hogy ezt biztosít, tiltsa az USA, az, az európai polgárok számára is, tehát az egyenlő elbánástban részesülnek az európai polgárok. Ezt reméljük, hogy a parlament is majd pozitívan értékeli ezt az egyezményt. Az Európai Unió érdeke az, hogy a gyors és zöggenőmentes USA-ba való adatátadást támogassa, az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett mind kereskedelmi, mind bűnöldözési területen. Amennyiben személyek adat adatait adják át az USA-ban, és ezek fekete listán megjelennek, az európai polgároknak joguk van eh, kérni nevük eh, törlését, hogyha hibásan kerültek fel, tévedésből kerültek fel erre a listára, joguk van kérni a nevük törlését eh, és a rendszer hitelességét javítani fogja ez. Szigorú adatvédelmi elvárások, illetve az adatokhoz való hozzáférés és az adatok korrekt akciójának lehetősége, lehetőséget is biztosítja ez az ernyő egyezmény. Azt reméljük, hogy az Európai Bizottság hamarosan dönt, döntést hoz az EU-USA Privacy Shield témával kapcsolatban, ez az üzleti világ számára is jó. Azt gondoljuk, hogy ez az ernyő egyezmény jó irányba megy, és garanciákat, jogi garanciákat tartalmaz a polgárok számára, és lehetővé teszi a transatlanti együttműködést a súlyos bűncselekmények elleni harcban. Köszönöm szépen ministru, Köszönöm, miniszter úr. Most pedig Jurova biztos asszony kapszul. the... Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, miniszter úr, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy újra itt lehetek, és beszélhetek a transatlanti adatáramlás igen fontos témájáról. Ahogyan tudják önök is, az Európai Bizottság próbálta visszaállítani a transatlanti adatforgalomba vetett bizalmat a Snowden féle botrány után. Mint ahogyan tudják, többféle megállapodás is született, a legfrissebb ezek közül az EU-USA Privacy Shield, amely a személyes adatok védelmét biztosítja. A Privacy Shield megállapodás elengedhetetlen a tekintetben, hogy továbbra is lehetővé tegyük a transatlanti adatáramlást, miközben garantáljuk a polgáraink számára személyes adataik védelmét. Az USA-val a Privacy Shieldről két fő alapelv alapján tárgyaltunk. Az egyik a 2013. novemberi 13 ajánlásunk, és a másik a Európai Bíróság ítéletében meghatározott kritériumok sora. Az évek során remélhetőleg sikerült a Safe Harbor rendszer hiányosságait kiküszöbölni. Először is szeretném elmondani, hogy miben javult a megállapodás. Szigorúbbak a szabályok az EU-s polgárokra vonatkozó adatokra vonatkozóan, és az illetékes amerikai hatóságok ellenőrizni fogják a szabályok betartatását. Emellett az EU-s polgárok különböző jogorvoslati lehetőségeket kapnak annak érdekében, hogy a problémákat megfelelően megoldhassuk. Harmadsorban biztosítékokat kaptunk a korlátozásokra és a garanciákra vonatkozóan, azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az USA hatóságok élhetnek az adatgyűjtés jogával. Ezek a nemzeti, nemzetbiztonságra vonatkozó esetek. Csak különleges esetekben gyűjthetnek tömegesen adatokat, és még ekkor is filtereket kell alkalmazni, és más technikai eszközöket annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb adatot gyűjtsék be. Biztosítottak bennünket arról, hogy semmiféle tömeges adatgyűjtés nem fog történni. Első ízben kaptunk ilyenfajta biztosítékot az USA részéről. Ez egy kulcsfontosságú elem, és ezáltal jóval robusztusabb, szilárdabb keret jön létre, mint a Safe Harbor megegyezés. Emellett az USA kormánya első ízben fog egy ombudsman mechanizmust létrehozni, amely biztosítja azt, hogy megfelelő időn belül kezeljék az esetleges panaszokat, amelyek EU-s polgároktól érkeznek. Ez úgy gondolom példátlan eredmény. Még egyszer elmondom azt, hogy a Safe Harbor megállapodás keretén belül nem létezett ilyenfajta lehetőség, nem létezett ilyenfajta mechanizmus. És végezetül Amint a Privacy Shield életbe lép, folyamatos lesz az ellenőrzés, a felügyelet, lesz egy éves közös felülvizsgálat is. Ezen folyamat során ellenőrizni fogjuk, hogy a különböző mechanizmusok megfelelően működnek-e. Világos feltételeket szabtunk arra az esetre, hogyha az USA nem tartja be a rendelkezéseket, illetve arra az esetre vonatkozóan, hogyha az éves felülvizsgálat eredményei nem kielégítőek. A független adatvédelmi hatóságok a 29-es cikkre vonatkozó munkacsoportban megfogalmazták véleményüket a Privacy Shieldről április 13-án. Üdvözölték a pozitív elemeket és a javulást a Safe Harbor megállapodáshoz képest, ugyanakkor néhány aggályt is megfogalmaztak, és javaslatokat is tettek a további javulásra. Nagyon komolyan vesszük ezt a szakvéleményt, és most a problémásabb elemeket, elemeken dolgozunk. Néhány ajánlást azonban csak úgy tudunk a gyakorlatba átültetni, hogyha az amerikai kormány is részt vesz ebben. Folyamatosan foly, folynak a tárgyalások erről az amerikai félel. Például az ombudsman mechanizmus függetlenségének biztosítás egy ilyen problematikus pont, valamint a limitált, azaz korlátozott adattárolás kérdése is egy problematikus pont. Ezeket a kérdéseket kezelni kell, ha azt szeretnénk, hogy a polgárok és a vállalkozások teljesen megbízzanak az új megállapodásban. Bízunk abban, hogy az amerikai fél is értékeli ezeket a további lépéseket, illetve látja azok hasznát. Amint ezeket sikerült tárgyalásos úton megfogalmazni, a tagállamok megkapják ezek ered, a tár, ezeknek a tárgyalásoknak az eredményét. A cél az, hogy nyárig életbe léphessen a Privacy Shield. Ezzel rátérek a következő nagyon fontos dossziéra, amelyhez az Európai Parlamentnek hamarosan hozzá kell járulni. Ez az Umbrella megállapodás, amely az Európai Unió és az USA közötti személyes adatcserére vonatkozik a bűnöldözés céljából. Várhatóan a megállapodást Amsterdamban írják majd alá június 2-án az Európai Unió igazságügy és belügyminiszterei. A parlamentnek jóváhagyását kell adnia. Kérem Önöket támogassák ezt a megállapodást, mert az nagy mértékben javít majd a személyes adatok védelmén, azokban az esetekben, amikor a transatlanti bűnöldözési együttműködés céljából történik az ilyen jellegű adatcsere. Az Umbrella megállapodás nem teszi lehetővé a tömeges adatgyűjtést, tulajdonképpen a célja az, hogy adatvédelmi garanciákat adjon a meglévő EU-USA megállapodások kiegészítéseképpen, illetve azokra az esetekre vonatkozólag, amikor a nemzeti jog alapján történik a személyes adatok cseréje. Egyelőre nagyon kevés az USA-ban az adatvédelmi garancia. Ez a megállapodás ezt a problémát kívánja orvosolni. Hogyha ez a megállapodás nem születik meg, akkor ez a helyzet még hosszú éveken keresztül fennáll majd. Hogyha USA állampolgárok adatait továbbítják eh, az Európai Unió felé, akkor az amerikai polgárok eh, már most élvezhetik az EU-ban uralkodó magas normákat, standardokat, ez a megállapodás pedig eh, biztosítaná, hogy az EU-s polgárok ugyanilyen védelmet élvezzenek az USA-ban. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Biztos asszony, most pedig Fasz úr kap szót másfél percben. Köszönöm, tisztelt kollégák, miniszter úr, biztos asszony. A Safe Harbor folytatása nagyon is szükséges, és az adatvédelmi pajzsot nagy előrelépésnek értékelem sok javulással. A politikai vita itt a házban a sunset záradékra vonatkozott, és a többség megállapodott abban, hogy ne legyen ilyen, és ezt várom most a kollégáktól is, a liberálisok, illetve az SZND soraiból, hogy a zöldek és a GUE módosító indítványait ez irányban nem támogatják. A sunset záradék véleményem szerint egyáltalán nem szükséges, mivel van egy erős éves felügyeleti mechanizmus, amely a leftover standeket állandóan megszüntetheti. Azért sem szükséges, mert egy állandó, stabil, jogbiztos keretre van szükségünk. Éppen ezért volt szükséges, hogy ez az hogy maga az éves felülvizsgát is feleslegesé válhatna, és meg kell vennünk, hogy egyáltalán az új mechanizmus működik-e, mielőtt ezt leállítanánk. Itt tulajdonképpen a bizalmatlanságról van szó csupán a bizottsággal szemben, hogy észszerűen tudja nyomon követni ezt az eljárást. Én úgy vélem, hogy a bizottság igenis tanult az eddig leckéből. Az adatvédelmi pajzs iránti bizalmatlanság, ez mindenképpen nevetséges politikai szempontból, hiszen nem itt döntünk erről, hogy ez elégséges-e vagy sem. Itt bizonyos orientáció hiányt tapasztalhatunk meg. Fontos, hogy a vállalatok, a KKV-k megfelelően történjen, megfelelő jogbiztonság mellett konkrét keretet teremtve a transatlanti adatáramláshoz, és ezért az adatvédelmi pajzsot támogatjuk, ha viszont az említett módosítók benne maradnak, akkor a néppárt ezzel ellen fog szavazni. Weidenholzer következik, mondja az elnök két és fél percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Ez a téma már régóta foglalkoztat minket. Mindig is ellentmondásos volt a Safe Harbor témaköre a különböző fórumokon, és bizonytalanság uralkodik amelyet aztán egy polgár panasza tisztázott, a Schrems ítéleként vonult be mindez a történelembe, és ez megmutatta nekünk, hogy nagyon fontos, hogy megszüntessük a bizonytalanságokat. Az adatvédelmi pajzs egy kísérlet ezen bizonytalanság megszüntetésére februárban bemutatták ennek alapelveit, és tanúsítható, hogy vannak előrelépések, és a joggyakorlattal összhangban az amerikai partner részéről bizonyos dolgokat tisztázni lehetett. Azt hiszem azonban továbbra is olyan a helyzet, hogy még mindig vannak bizonytalanságok, noha vannak olyan pontok, ahol nincs még világosság, és fennáll a kockázata annak, hogy újfent a bíróság elé kerülhet az ügy, és ez jogalkotóként, vagy végrehajtó hatalomként az imázsunkat nem feltétlenül javítaná, valamint az ipar számára sem lenne kedvező. Az USA-ban jártunk a múlt héten a Liba szakbizottság részéről, és láthattuk, hogy nagy a megértés az európai álláspont iránt amerikai oldalon, van egy amerikai szendék, a jogalkotási elveinknek megfelelni. Ez ugyanúgy érvényes az államra, mint az adatfeldolgozó iparra. Elérhetünk volna többet is, azt hiszem azonban, hogy ez az állásfoglalás leszögezi azokat a kritériumokat, amelyek nagyon fontosak, nagyobb pontosságra van szükség, világosságra, például az írásbeli ígéretféle megfogalmazásokat el kell kerülni, aztán az ombudsman személyét illetően is voltak bizonytalanságok, és a jogorvoslat kérdésköre is nagyon fontos, hogy az a megfogalmazás, hogy csak EU-s polgárok részére létezik ez, ez nem elegendő, harmadik országbeli állampolgároknak is biztosítani kell ezt, akiket az alapjogi karta itt Európában véd. Fontos, hogy létezik az Umbrella megállapodás. Ez is nagy előre lépés. Én azonban önökhöz intézem a szavaimat, hogy ezeket a bizonytalanságokat, pontatlanságokat szüntessük meg, és aztán egy új vitát tudunk majd lefolytatni. Elnök, köszönöm. Stevens asszony következik egy percben. Dank Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! A transatlanti adat átvitel fontos a biztonság és a kereskedelem szempontjából. Az adatvédelmi pajzsal létrejött egy eddig nem létező adatvédelmi szint, ez tehát egy jó lépés a helyes irányba. A személyes adatok jó védelmét jelenti mindez, ez nagyon fontos. Egyes frakcióknak az a véleménye, hogy ez előtt jelentheti. Az USA egy független nemzet, az EU fontos, fontos partnere, azonban arról sem feledkezhetünk meg, hogy az USA független állam, azt kell a bizottságnak és a tanácsnak elérnie, hogy a legmagasabb sztenderdek szerint jöjjön létre az adatvédelmi pajzs. A KKV-nk és vállalataink sem kerülhetnek jobb bizonytalanság helyzetébe. Jó magam és frakcióm szilárdan hisz abban, hogy vállalataink az európai gazdaság, illetve a magánélet védelme az EU polgárok vonatkozásában a lehető leggyorsabban igényli az adatvédelmi pajzs létrejöttét. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbb, legutolsó szavakat szeretném megismételni, melyeket Stevens asszony is mondott, működőképes adatvédelmi pajzsra van szükség. A probléma azonban az, hogy ez az adatvédelmi pajzs nem valószínű, hogy működőképes lesz. Max Schrems fiatal férfi miatt vagyunk ma itt, aki eléggé makacs volt ahhoz, hogy éveken keresztül az európai, éveken keresztül a bíróságon támadja, támadja meg bizonyos döntéseket, és azt csinálta, amit az Európai Parlamentnek kellett volna már csinálni többször is, hiszen mi már többször felhívtuk a figyelmet erre a problémára, és az Európai Bizottság semmit nem tett. Egy osztrák diákra volt szükség ahhoz, hogy a Safe Harbor megbukjon nem, én, én nem igazán vagyok meggyőződve arról, hogy egy ombudsman, vagy egy írásos nyilatkozat, vagy egy írásos biztosíték majd a kétségeinket eloszt, eloszlatják. A 29-es, a 31-es munkacsoport, az EDPS és egyéb jogi szakértőkre van itt szükség. Nem tudom, hogy miért kell ugyanazokat a hibákat elkövetni újra és újra. Nekünk van egy nagyon fontos felelősség, felelősségünk. Jó minőségű jogszabályokat kell hoznunk, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság hajlandó olyan döntést hozni, amelyben tudja, amelyről tudja, hogy ez a bíróság előtt nem védhető. Itt most nem politikai kompromisszumokról van szó. Lehet, hogy egyet tudok érteni Fosszúrral, vagy nem. Nem ez a lényeg. Egy dolog, egy mérce van, ez most kiállna Esrems próbáját, vagy nem. És ebben nem vagyok biztos. Persze, jó előrelépés, örülök annak, hogy az Európai Bizottság hajlandó ezekről a dolgokról döntést hozni, de tulajdonképpen arról van szó, hogy 500 millió fogyasztó piachoz fér hozzá az Egyesült Államok, tehát nekik is vannak itt nagyon súlyos érdekeik. Az Umbrella egyezményről nem igazán volt szó az állásfoglalásban, de két dolgot mondjak el, két dolgot szeretnék azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság, még mielőtt az Európai Parlament egyetértéséről beszélünk, vagy nem, azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság a Libének adott választ, amely az Ernyő Egyezmény jogi hatájáról szól, ezt ennek a titkosítását vonja vissza, ez tényleg annyira titkos információ? Másodszor az Európai Bizottság világossá tette, hogy a Privacy Act-tel kapcsolatos kivételek megszüntetése egy alapvető alapvető előfeltétel ahhoz, hogy működjön az egyesség. De tudjuk, hogy ezt nem fogják visszavonni. Most akkor hogyan várhatjuk azt realisztikusan, hogy, ezt az, hogy ez az ernyő egyezmény bár valaha is működőképes lesz? Köszönöm szépen. Ernst képviselő következik másfél percre. Ja, meine Damen und Herren, ein Safe Harbor. Köszönöm szépen. Ein Safe Harbor wird dadurch nicht besser, Nos, a, az, hogy privacy shieldnek nevezük ezt, attól nem lesz jobb. Itt 500 millió ember alapjogairól van szó itt az Európai Unióban, ezeket meg kell védeni. És aztán itt van ez az adatvédelmi pajzs, amely egyfajta papír pajzsnak bizonyul, az már önmagában rossz, hogy Európai Bíróság ítéletre volt szükség a Safe Harbor megdöntéséhez, és itt a jelenlegi nagy koalíció tetszése mellett született ez a, az ítélet, és még a Sunset zeradékot sem követeljük, még az amellett sem lehetett többséget szerezni itt a parlamentben. Nagyon jól tudjuk, hogy ez egy újra csomagolt megállapodás, ennek nincs szerződéses kat karaktere és jogilag nem rögzített. Az európai polgárok ombudsmanhoz fordulhatnak ugyan, azonban ahogyan John Kerry is ezt kinyilatkoztatta, az ombudsman nem tudja sem tagadni, sem megerősíteni, hogy valaki megfigyelést tárgya, és nem tud jogorvos, jogorvoslati eszközt biztosítani. Hölgyeim és uraim, itt 500 millió polgár alapjogairól van szó, és nem lehetséges, hogy feláldozzuk mindezt a nagy testvér oltáren, ez a demokrácia ellen szólna, és azt hiszem, ezt világosan kifejezésre kell jutatnunk. Elnök, köszönöm. Most pedig Albrecht úr következik másfél percben. Thank you, Chair. Dear Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, ön és a csapata keményen dolgozott, hogy elérje ezeket az eredményeket az EU-USA adatpajzsak kapcsolatban. Emellett az ernyő egyezményen is sokat dolgozott, és igen, van előrelépés, de legyünk őszinték, az EU-USA e adatvédelmi pajzsal kapcsolatban, ami ebben szerepel, ez nem nagy előrelépés konkrétan a Safe Harbor-hez képest. Persze, sok dolgot tisztáltak, de, a, de az Egyesült Államok jogi rendszere nem változott, és az Európai Bíróság pedig pont erre utalt, hogy ez a jogi rendszer ez nem ad megfelelő biztosítékot, és ezek a döntések, ezek a változások nem fognak holnap életbe lépni. A kérdés az, hogy azt a kritikát, ami az elégtelenséggel kapcsolatos, most emellett még azt, kell megválasz, azt a kérdést kell megválaszolni, hogy szükség van-e jövőben újra tárgyalásra, ezeket a fájlokat újra kell -e nyitni, vagy azt mondjuk, hogy nem, nem, minden rendben van, mindenki, minden biztosítja a megfelelő garanciókát, és egyszerűen megszavazzuk, és a jövőben ez így marad, bár a bíróság lehet, hogy megint csak az egészet megbuktatja. Ez nem őszinte megközelítés. Az egyetlen őszinte megközelítés az lenne, hogyha egy sunset klauzulát fogadnánk el, korlátoznánk ennek a hatáját, és ebben az állásfoglalásunkban erről van szó, és egy kicsit furcsának tartom, hogy a többi frakció nem tudja ezt elfogadni, és azért, hogy még pragmatikusabbak legyünk, a módosítójavaslatunkat is megváltoztattuk négy évre, és ez elég idő ahhoz, hogy egy új adminisztráció újra tárgyalja a kérdést, úgyhogy ezt kérem, hogy ebben értsen, ezt szavazzák meg. Köszönöm szépen, megint képviselő következik egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, ki birtokolja azokat a személyes adatokat, amelyeket az európaiak átadnak az USA-ba, Google-el, al vagy az Instagrammal? Milyen garanciái vannak a polgároknak, hogy a magánéletük nem sérül rendszeresen? Semmiféle garancia nincs, hiszen az USA kormánya szabadon rendelkezik a külföldiek adataival, mint hogyha ez a saját birtokában lévő javak lennének, és ezeket tesztése szerint használhatja akár a titkosszolgálat is profilírozásra. Ezek nem kereskedelmi javak, az európai életéről van szó, és ezt az Európai Bíróság is hangoztatta az egyezmény megszüntetésével. Arra is emlékeztetnék, hogy nemrégében a telefonjaink, elnökeink magán mobiltelefonjai az amerikaiak lehallgatásának tárgyai voltak. Hát ennyit a személyes adatok védelméről. És ez a megállapodás, amit az USA-val akarunk aláírni, semmiféle valós kötelező jellegű javaslatot nem tartalmaz. Ez egy sértés a bíróság ítéletével szemben, és a több ezer polgárral szemben, akik bíznak az európai intézményekben. De persze a bizottság nem akar problémákat a TTIP-pel kapcsolatosan, amely robbanásszerűen megnöveli majd az adatáramlást. Kérdés az, hogy ilyen feltételek mellett akarjuk-e aláírni ezt az egyezményt. Köszönöm. Epitideos, un minut. Epidedeusz képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik legnagyobb veszély, amelyel a modern korban szembe kell néznünk, az a technológiai fejlődés gyors volta, és az, hogy illetéktelenek személyes adatokhoz férhetnek hozzá. Mindez az USA-ban hatalmas méreteket öltött immáron, mert ott a különböző ügynökségek, az NSA, a CIA tömegesen adatokat gyűjt, és sokszor több mint öt évig tárolják ezeket az adatokat. Ez nyilvánvalóan az USA nemzeti érdekeit szolgálja. adatokat gyűjtenek nem csak USA beli polgárokról, hanem más országok polgárairól is. Ezzel sérül a nek az emberek adatvédelmi jogai, mindez alássa az elkereskedelmet is, és jogbizonytalanságot teremt a polgárok és a vállalkozások számára is. Az Európai Uniónak meg kell tenni a szükséges lépéseket, biztosítva, hogy megvédjük a polgárainkat ezáltal. Meg kell nézni a szövegben rejlő részleteket, hiszen az ördög a részletekben rejlik. Elnök, kikártyás kérdést szeretnének önnek feltenni? Szanyi úr szeretne kérdést feltenni, elfogadja? Akkor tessék, parancsoljon, Szanyi úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Ebben a mostani vitában már nagyon sokszor elhangzott, hogy az adatáramlás és egyáltalán az adatok dolga az teljesen kívül helyezkedik a kereskedelmi összefüggéseken. És míg a kereskedelemben egyébként a Tehát ebben a mai vitában többször elhangzott, hogy az adatoknak a speciális helyzet az kvül helyezi az adatok védelmét és mindennemű jogszabályt és eljárásmódot a normális kereskedelmi áruforgalomhoz képest. Bár a normál kereskedelmi forgalomban ismerjük a lopás és annak következményei kérdését vajon ebben a mostani egyezményben ön szerint megvannak e azok a garanciák hogy az adatoknak a helytelen kezelése szintén büntetőjogi kategóriába kerül? köszönöm szépen. Eh, Igen, valóban valamiféle büntetést be kellene vezetni, valamiféle szankciókra szükség van, hangzik a válasz. Mindenféle eszközt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk. Hogyha az adatvédelmi jogok sérülnek, akkor nyilvánvalóan ennek következményei kell, hogy legyenek. Lénelc úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr, a transatlanti adatsere esetében. Ugye itt 50 terabájtot 15 terabájtot cserélnek ki másodpercenként az USA és Európa között. Fontos a gazdaságaink számára is mindez. A jogbizonytalanság, ami már keletkezett, bizonytalanságot okozott, ezer vállalat használja, használta ezt a Safe Harbor egyezményt, de a KKV-k is, amely gazdaságunk gerencét képezik, igencsak sérülőkény helyzetet eredményez ez. Az új adatvédelmi pajzs, ezt meg kell, hogy szüntesse, egyrészt védi a polgárok adatait, ugyanakkor fontos a jogbiztonság létrehozatala a KKV-k számára, amelyek használják ezt a transatlanti adatcserét. Elégedett vagyok az Európai Bizottság munkájával, ahogy elhangzott itt, és elégedett vagyok azzal is, amit a biztos asszony mondott a fennálló ajánlások tekintetében az a, a 29-es cikk szerinti munkacsoport ajánlásairól van szó, amelyeket a következő hetekben figyelembe kell venni. Remélhetően nyáron megszületik egy megfelelő adatvédelmi pajzs, a polgárok és a biztos, vállalatok biztonságban érezhetik magukat. Köszönöm, Gomes asszony, mert két és fél percben kap szót. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Meglepve láttam, hogy sok partnerünk, különösen a nagy technológiai vállalatok magatartása, az védelmi rendelettel kapcsolatosan milyen is, mely ö, jogszabályt a parlament is támogatott. Ez az irányelv ugyanis azt teszi lehetővé, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartásával fejthessék ki tevékenységüket a vállalatok, pedig ö, jogbiztonság körülményei mellett. Font fontos a digitális korszakban megerősíteni a bizalmat a transatlanti adatcserét illetően. Fontos a vállalatok és a polgárok szemére a jogbiztonság, amely egy szilárd jogi keretre épül, a megfelelő adatvédelmi szabályokra és az illegális gyakorlatok kiküszöbölésére. A bizottság fontos munkát végzett, még akkor is, ha ugye előbb született meg az Európai Bíróság ítélete, és ehhez volt szükség ahhoz, hogy előre vigye a dolgokat. Azonban erős kétségek, fenntartások állnak fent továbbra is a megfelelőséggel kapcsolatosan, mert ami az Európai Alapjogi Kartában megfogalmazottakat illeti, ahogyan ezt egyébként az Európai Bíróság ítélete is kiemeli. A jogorvosati eljárások nagyon összetettek egy átlag ember szemére, és aztán az is egy probléma, hogy a nem európai polgárokra nem vonatkozik ez a megállapodás, ez egyfajta diszkriminációt jelent. A jogsértéseket nem szankcionálják eléggé visszatartó erővel. Sok fenntartásunk van azt a tényt illetően is, hogy az adatszolgáltatók státusa nem biztosítja a függetlenségüket, amely elengedhetetlen lenne egyébként és aztán még mindig lehetséges a tömeges adatgyűjtés, akkor is, ha léteznek olyan kritériumok, mely szerint ez az arányosság elve ellen hat. Az európai, illetve amerikai polgárok és vállalatok koherens, stabil jogi keretet igényelnek. Fontos, hogy a parlament kifejezze fenntartásait, és felszólítsa arra az USA-t és az Uniót, hogy a 29-es cikk szerinti munkacsoport ajánlásait fogadja el és az új adatvédelmi irányelvet is vegye figyelembe, valamint a Schrems ítéletet fontos, a transatlanti párbeszéd a jogizakok megszüntetése érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Makovej képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Európai Unió már több egyezményt megkötött az adat áramlással kapcsolatban. A PNR adatokra gondolok itt, illetve a terrorista szervezeteket finanszírozó öm, öm, pénzáramlások ellenőrzésére vonatkozó megállapodásokon. A KKV-k helyzete is felmerül itt, az Egyesült a kereskedelmi kapcsolatban álló KKV-k számára az administratív teher nagyon súlyos lehet. A személyek magánéletét tiszteletben kell tartani, és Biztosítani kell eh, azt, hogy az európai polgárok ne legyenek, eh, polgárok ne eh, legyenek magánéletet érte támadások áldozatai. A, az értékelés nagyon fontos, és meg vagyok győződve róla, hogy ez az értékelés a magánélet jobb védelmét biztosítja majd. De kezdjük a végrehajtással, mert különben semmi nem lesz a kezünkben. Köszönöm, Báten úré a szó. Köszönöm szépen erről az állásfoglalásról. Azért szavazunk majd, mert, az, mert a bizottság az USA-val tárgyal az adatok átadásával kapcsolatban, és komolyabb adatvédelemre van szükség. A kereskedelmi vállalkozások kapcsolatban állnak az klienseikkel, amelyek meghatározzák, hogy az adatokat hogyan kell kezelni. A kormányoknak nincsenek ilyen szerződéseik. És olyan adatokról van szó, amelynek az átadásához nem adták meg az adatok tulajdonosai, vagy az adatok tárgyát képező személyek az egyetemi hozzájárulásukat. Az Egyesült Államokkal való adatok megosztása, ez ez az USA-ban például a Patriot Act alá tartozik, és ebben nem fogják soha elismerni a kül, az Egyesült Államokon kívüli állampolgárok jogait, ezért a mi pártunk nem tudja elfogadni ezt az egyezményt, mert azt gondoljuk, hogy minden egyes jogszabályban a demokratikus nemzetállamnak kell felelősnek lennie. Köszönöm szépen, Nébler képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tanácselnök, tisztelt biztosasszony, kedves kollégák! az transatlanti adatátadást akarjuk, vagy nem. Azt gondolom, hogy szükség van az adatáramlásra és jogbiztonságra is. A polgárok számára ez nagyon fontos, de ugyanolyan fontos ez a vállalkozások számára, főleg a KKV-k számára, amelyek nem tudnak standard szerződési klauzulákra hivatkozni. Ezért számukra ez az adatvédelmi pajzs nagyon fontos. Biztos asszony, én gratulálok, ön és a csapata jó tárgyaltak, jó tárgyalásokat folytattak a tanácsban, hogyha összehasonlítjuk az eredményeket, azt gondolom, hogy a Safe Harborhoz képest nagyon nagy előrelépést értünk el, ezt támogatom. Az adatvédelmi pajzs adatvédelmet biztosít, itt eljárásjogi kérdések merülnek fel, és azért, hogy az USA-ban is védjék a személyes adatokat, de persze a végeredményben a gyakorlat fogja megmutatni, hogy hogy működik ez az egyezmény. Nagyon fontosnak tartom az éves értékeléseket, és nem csak az értékelést, hanem hanem hogyha az a benyomásuk, hogy az adatokkal nem gondosan bánnak, akkor fel is lehessen függeszteni ezt az eljárást az usa szemben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jó a munka, és hogyha most a 29-es csoport javaslatait is komolyan veszik a további értékelés során, akkor azt hiszem, hogy egy jó csomagról beszélhetünk, amely mind a polgárok, mind a KKV érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen, mondja az ellék, most pedig McLarkin képviselő következik egy percre. Kollégák, látnunk kell, hogy az USA-beli partnereink milyen fontos lépéseket tettek az elmúlt évek során, hogy javítsák az EU-ból az USA-ba kerülő adatok védelmét, közvetlenül reagálva az aggályokra, amelyeket egyébként ez a parlament is megfogalmazott. A kongresszus és az USA-beli adminisztráció többször is megreformálta a programját, és ide kell sorolni egyébként a az adatvédelmi pajzsról szóló tárgyalásokat is. Üdvözöljük ezeket az erőfeszítéseket, mert ezek javítják a jogbiztonságot a vállalkozások és a fogyasztók számára is. Fontos, hogy a TTIP és a TISA keretein belül is lássuk ezeket az eredményeket, az adatvédelmi garanciáknak növelniük kell a bizalmat az Atlanti óceán mindkét oldalán. Nagyon jelentős az EU és USA közötti kereskedelem volumene, és az USA beli fél lépéseket tett a bizalom erősítése érdekében. Köszönjük szépen, von Storch asszony, egy perc. Tisztelt elnök úr, kedves biztos asszony! Az usa ban folytatott adatcseréről van szó, illetőleg ezen adatok védelméről. Az Európai Bizottság jelen pillanatban egy új megállapodásról tárgyal, mégpedig azért, mert az Európai Bíróság ítéletet hozott ez ügyben, de először egy polgárnak kellett ezt kiharcolni, egy polgárnak kellett megállapítania azt, hogy az USA beli adatvédelem nem garantált, nem az Európai Bizottság kezdeményezéséről van tehát szó. Nagyon aggaszt bennünket az, hogy az érdekek védelme valóban megvalósul-e, az, amit öntől hallottam, az nem igazán volt, nem igazán adokot optimizmusra. Véleményem szerint ön elmondta, az USA ezt ígérte, az USA azt mondta, ebben reménykedünk, abban reménykedünk. Hogyha a végén nem születik olyan eredmény, amely a polgároknak olyan jogokat ad, amelyeket kiharcolhatnak esetleg egy bíróság előtt is, akkor nem fog nagyon sokat érni ez a megállapodás. Köszönjük, Boni képviselő, másfél perc. Biztos Asszony, köszönöm önnek és a csapatának a munkát. Úgy gondolom, kiváló eredményt értek el. És úgy látom, hogy most már látjuk a fényt az alagút végén, megszületik az adatvédelmi pajzs, azaz a Privacy Shield. Mindannyian tudjuk, hogy a transnacionális adat áramlás mennyire fontos a modern gazdaságban. A megfelelő védelem biztosítása nagyon fontos, fontos a KKV-k esetében is egyébként, akiknek eh, korlátozottak a jogi lehetőségeik és a finanszírozásbeli lehetőségeik, ők nagyon nagy haszonélvezői lesznek egy ilyen kezdeményezésnek. Az adatvédelmi pajzsra szükség van, annak érdekében, hogy az adat alapú gazdaságunk növekedjen. Úgy gondolom, jó, megközelítés a transatlanti bizalom visszaállítása és az adatvédelmi jogok megerősítése az, adat, az Atlanti óceán mindkét partján. Emellett az új megállapodás az alapvető jogok védelmében is előrelépést hoz, megerősíti a tagállami adatvédelmi hatóságok szerepét a különböző panaszok kezelésében, emellett megerősít megnyitotté a megállapodás a jogorvoslati lehetőségeket az EU-s polgárok számára, többek között az ombudsman mechanizmus létrehozásával. Az Atlanti óceán mindkét partján eredményeket hoz ez, az USA-ban is változik ennek köszönhetően a szabályozás és a hozzáállás. Már csak arra van szükség, lati lehetőségekkel valóban élni tudjanak az EU-s polgárok, és fontos, hogy valóban megvalósuljon az adatvédelmi pajzs rendszeres felülvizsgálata. Úgy gondolom, hogy itt az Európai Bizottságnak és az adatvédelmi biztosnak is szerep jut. Köszönöm. Ujasdowski képviselős, egy perc. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. E, Köszönöm. Elnök úr. Jó az, hogy előre léptünk a személyes adatok cserét, illetően az EU és USA között. Az USA természetes, kedvező partnere Európának. Ezen mecseréket a bizalomra, nem pedig a gyanúra, a kétségekre kell alapozni. Örülök, hogy vannak legalább átmeneti megoldások ezzel az intézményes mechanizmussal. A lehető legmagasabb szintjét kell megvalósítani a személyes adatok védelmének ezzel a megállapodásra, ugyanakkor észszerűen kell eljárnunk. Az a benyomásom, hogy a magánélet védelméhez való jogot gyakran úgy értelmezik, egyfajta visszaélést jelentő módon más javakkal ellentétbe helyezve azt, különösen a biztonság területén. A magánélet védelméhez való jogot nem kell úgy értelmezni, hogy ugyanakkor meggátoljuk a biztonság védelmét, akár Európában, akár USA-ban, akár a nato belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a spontán hozzászólások következnek. Caputo urazása. Köszönöm, elnök asszony. Itt a geoblocking fogalma is felmerült, illetve a ö, bíróság 2015. októberi ítélete. A transatlanti adat áramlás úgy látszik, hogy megfelelnek a kihívásnak, hogy garantálja a személyes adatok védelmét és a vállalati tevékenység kibontakoztatását. De az alapkérdés az, hogy az USA-val kötött megállapodások fényében vajon megsértik-e az egyének alapvető jogait, amikor gyűjtik az adatokat és ellenőrzik a magánéletüket. A valódi kötelezettségek a váltok számára az európai polgárok személyes adataival kapcsolatosan eh, vajon betartásra kerülnek-e? ugye itt kérdés az, hogy létezik-e hatékony jogorvoslat az usa belül. Az ellopott adatok kérdés is fel, felmerül, megfelelő ö, belső ellenőrzést kell gyakorolni, és a bizottság szerepe sem világos. Remélhetőleg nem várja ki újra a bizottság, hogy az Európai Bíróság ítélkezzen ebben az ügyben. Köszönöm szépen mondja Marias úr, az adatvételem és a magánélet védelme alapvető joga az Európai Uniós polgároknak, és mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ezeket nem ássa alá semmi, és nem sérti meg semmi. Megegyeztünk abban, hogy az adatokat védjük, magánadatokat véde, védjük, pláne amikor arról van szó, hogy kereskedelmi vállalkozások az EU-ból az USA-ba juttatnak személyes adatokat. Az adatokhoz való hozzáférést biztosítani kell, és az adatok tárgyát képező személyeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hogy, megvis, hogy, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a folyamatot amikor pedig a szabályokat megsértették, akkor szankciókra kell sort keríteni. Remélem, hogy vannak információk arról, hogy az USA milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy megfeleljen a sztenderdeknek. Köszönöm szépen. Señora Presidenta, sería bueno... Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó lenne, jó lenne, hogyha nem lenne transatlanti adatforgalom? Nem. Szeretnénk az transatlanti adatforgalommal szemben fellépni? Nem. De azt szeretnénk, hogyha ez az adatforgalom, erre jogi szabályok vonatkozzanak. Az Európai Bizottság a munkáját elvégezte, és egy adatvédelmi pajzsot javasol, és az Európai Bíróság ítéletét követi ennek során. A Safe Harbor ezt a Schrems ítélet után ez felfüggesztésre került. Nagyon fontos, hogy elővigyázatosak legyünk, és biztosítsuk azt, hogy ezek az, ez, ez az adatvédelmi pajzs az Európai Unió alapjogainak is megfelel. Itt a felül az átdolgozási mm, klauzula is nagyon fontos és ami a korlátozást, illetve az ellenőrzést illeti, amelyet az, európai, amelyet az, az Egyesült Államok felkínált annak érdekében, hogy az európai alapjogokat betartsák. És hogyha ez nem történik meg, akkor cselekednünk kell, és az egyezményt esetleg felfüggeszteni. Köszönöm szépen. Tomás Edze asszony következik. Köszönöm szépen. Az európai bíróság, sok ítélete bírósági aktivizmusra eh, vezethető vissza. Eh, én be kell látnom, hogy mindig nagyon szkeptikus voltam ezen ítéletekkel kapcsolatban, de ez az ítélet valóban eh, kiváltott valamit, mégpedig azt, hogy adatvédelmi, új adatvédelmi rendelkezések jöjjenek létre, ezért elégedett vagyok. Az adatvédelmi pajzs számos garanciát nyújt a polgárok jogainak védelme érdekében az Atlanti óceán túlpartján. Nagyon fontos, hogy az ombudsmannak kell foglalkozni az európai polgárok panaszaival, ráadásul 45 napos határidő merül fel, amelyen belül a polgárok panaszait kezelni kell a polgároknak az is megelégedésére szolgál majd, hogy az amerikai hatóságoknak határokat mutattunk fel az adatok kezelését illetően, ami pedig azt illeti, hogy az Európai Bizottság ellenőrzi ennek az egyezménynek a végrehajtását, ez is nagy előrelépés, és üdvözöljük. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló, Jakovcsek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vonom kétségbe az Európai Bizottság jó szándékát, a Jurovasszony jó szándékát sem. És természetesen meg kell állapítanunk azt is, hogy amit ide elénk tettek, az előrelépés, ezt be kell vallanunk, be kell látnunk, de azért vannak nekem itt kétségeim, mégpedig az egésznek a sikerét illetően. Ez az átfogó egyezmény és az adatvédelmi pajzs, ez jó ötlet, és kreatív neveket találtak ki, de azok, akik az adatainkhoz akarnak hozzáférni, azok is kreatívak, és valahogy mégis mindig sikerül nekik hozzáférni ezekhez az adatokhoz. És nekem nincsen kétségem afelől, hogy az USA-ban mindenki mindent tud most már eh, Intfelt asszonyról, Juncker úrról, és nem tudom, hogy meg lehet-e akadályozni ezeket a visszaéléseket. Honorable members, thank you very much for... Tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm ezt a mai eszmecserét. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéltünk erről a témáról, és nagyon inspiráló volt ez az eszmecsere számomra, és az egész bizottság számára is. Igazuk van abban, hogy az EU-ból az USA-ba irányuló adat áramlás masszív méreteket öltött, és mielőbb létre kell hozni egy olyan új rendszert, amely megvédi az európai polgárok adatait. A nagy vállalatok számára elengedhetetlen az adat áramlás nyilvánvalóan, de az európai KKV-k érdeke is az csere, az adat áramlás. Ez is elhangzott többször, és számukra igazi katasztrófa volt a jogbizonytalanság, amely eddig ura- uralkodott. Ezt is szem előtt kellett tartanunk, miközben dolgoztunk ezen a dosszién a bírósági ítéletet, bírósági ítélet után. Jogbiztonságot kell teremtenünk az európai polgárok számára, az amerikai fél számára is, és véget kell vetnünk a bizonytalanságnak, amely nagyon nehéz helyzetbe sodorta a vállalkozásokat. A tárgyalások során folyamatosan szem előtt tartottam a helyzetünket és az, a kívánatos eredményt is. A bizalomra is szükség van, és az ellenőrzésre is szükség van. Bíznunk kell az amerikai félben, bíznunk kell abban, hogy betartják a saját szabályaikat, és bíznunk kell abban, hogy eleget tesznek a vállalásaiknak, amelyet a lehető legmagasabb szinten írtak alá egyébként Amerikában. Nem tudom megmondani azt, hogy az adatvédelmi pajzs tökéletes, Nyilvánvalóan nem lehet tökéletes, és soha nem is lesz az, hiszen objektív okai vannak annak, hogy nem tudtunk többet elérni. Az egyik ilyen ok az amerikai jogrend, amelyre Albrecht úr nagyon helyesen felhívta ma a figyelmet. Nekünk semmiféle illetékességünk nincs az amerikai jogszabályok megváltoztatását illetően, de amint elmondtuk, Folyamatosan nyomon követjük a fejleményeket az USA-ban ezen a téren, és többször is hangot adtunk azon meggyőződésünknek, hogy az adatokat, az adatok védelme magasabb szintű lesz Amerikában, hogyha ott megfelelő adatvédelmi törvényt hoznak, ezen ennél többet nem tehetünk. A másik objektív ok, ami miatt nem tudtunk többet elérni, az az adatokhoz való hozzáférés nemzeti biztonsági célokra hivatkozva nézzük meg, mi a helyzet Európában. Európában az Európai Bizottság például nem szólíthatja fel a titkos szolgálatokat arra, hogy működjenek átláthatóbban, és hogy tájékoztassák a polgárokat arról, hogy az adataikat felhasználják. Még a tagállamok maguk sem tehetik ezt meg. Nyilvánvalóan a tárgyalások során ezt ezért nem követelhettük meg az USA-tól sem. Ezek voltak tehát azok a korlátok, amelyek között dolgoznom kellett. Nyíltan megmondom, nem vagyunk mi sem teljesen elégedettek, de úgy érezzük, hogy mégis elérhetük, elértük azt, amit el lehetett érni. Egy dolgot azonban látni kell, nem dőlhetünk hátra elégedetten. Az elkövetkezendő években még további erőfeszítésekre lesz szükség, és az Európai Bizottság vállalást tett arra, és én is vállalást tettem arra, hogy folyamatosan nyomon követjük a fejleményeket az USA-ban. Nagyon átláthatóan fogunk eljárni, ezt biztosítják az éves jelentések is. Remélhetőleg ezek a jelentések majd valósághülyen ábrázolják a helyzetet az USA-ban és az EU-ban is. Ez az éves jelentéstétel úgy gondolom egy nagyon erős garancia, egy nagyon erős intézkedés, és biztos vagyok abban, hogy nem lesz szükség egy úgynevezett sunset clause-ra, amelyre itt javaslatot tettek a képviselők. Sophie Intfeltnek teljesen igaza van, a Schrems ítélet nagyban segítette a munkánkat. Sajnálom, hogy meg kellett várni azt, hogy a bírósághoz forduljon valaki, már az ítélet előtt is meg voltunk győződve arról, hogy ez az ítélet majd egyfajta alapot ad ahhoz, hogy a tárgyalások során megfelelőbb eredményt érjünk el. Biztosak voltunk, hogy az ítélet majd erősíti a pozíciónkat. A tárgyalások során egyébként e, nagyon pontosan követtük a Schrems ítéletben megfogalmazott kritikákat, és folyamatosan felhívtuk az amerikai partnereink figyelmét is az ítéletben megfogalmazottakra. Biztos vagyok abban, hogy az adatvédelmi pajzsot sikerült úgy kialakítani, hogy az megfeleljen az Európai Bíróság által megfogalmazott követelményeknek. Szerintem elértük, amit el lehetett érni. Ami az Umbrella megállapodást illeti, Nem hinném, hogy bármit titkolnánk, nagyon sok írásban megfogalmazott kérdésre adtunk választ, például a Libeszak Bizottság tagjainak küldtük meg válaszainkat, és nem csak azt szeretném kérni, hogy támogassák a, az adatvédelmi pajzsot, a Privacy Shield-et, hanem azt is kérem, hogy az Umbrella megállapodást is támogassák, hiszen ez nagy mértékben javítja az adatvédelmi viszonyokat ami a bűnöldözési szervek közötti adatcserét illeti. Nagyon komolyan kell vennünk ezt a kérdést, kérdést hiszen itt tanúk és áldozatok adatairól is szó van. Nagyon fontos lépés ez is az EU és USA közötti bűnüldözési együttműködés szempontjából. Már csak azért is, mert egyre romlik a biztonsági helyzet ezzel mindannyian tisztában vagyunk, és ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jobb minőségű és gyorsabb legyen az együttműködés az USA és az Európai Unió bűnöldözési szervei között. Kérem Önöket tehát még egyszer, hogy kérem támogassák ezeket a megállapodásokat, és köszönöm Önöknek az eszmecserét. Um, thank you very much, Madam Nagyon szépen köszönjük a biztos asszonynak, Kenders miniszter úr. Öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, és köszönöm az Európai Bizottságnak is, hogy tájékoztatott bennünket az adatvédelmi pajzsról és a további tervekről. Azt hiszem ez a vita világosá tette, hogy sosem lehet szó ellenőrizetlen adatáramlásról. A polgároknak tudniuk kell bízni abban, hogy megfelelően használják fel adataikat az EU-ban és az USA-ban is, és hogyha egy polgár úgy érzi, hogy nem megfelelően jártak el adataival, akkor fontos, hogy jogorvoslati lehetőséggel is élhessen. Sok képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos az zöggenőmentes adatáramlás a polgárok, a vállalkozások számára és a közigazgatás szempontjából is vállalkozások az Atlanti-óceán mindkét partján hatékonyabban tudnak működni az adatáramlásnak köszönhetően. Nagyon fontos kérdés ez tehát. Lehetővé teszi az adatáramlás továbbá a hatékonyabb bűnöldözést és a biztonsági szint növelését a mindkét kontinensen. Látnunk kell tehát az előnyöket, és éppen ezért is nagyon fontos a javaslat, amelyről ma hallhattunk. Ami az Umbrella megállapodást illeti. A megállapodás természetesen nem ad jogalapot arra, hogy személyes adatokat cseréljünk. Ez csak egy kiegészítés más megállapodásokhoz, amely megállapodások adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaznak. Természetesen önök is tudják, hogy a megállapodást fel lehet függeszteni, hogyha a felek nem felelnek meg a benne lefektetetteknek. Néhány kérdés az ombudsmanra vonatkozott. Itt is hangsúlyoznunk kell azt, hogy az ombudsman egy kiegészítő mechanizmus más rendszerekhez társítjuk. Nem egy önálló mechanizmusról van szó, nem helyettesít más jogi védelmi mechanizmusokat, és örülök annak, hogy az Egyesült Államok beleegyezett egy ilyen mechanizmus létrehozásába, és biztos vagyok abban, hogy a mechanizmus megfelelően fog működni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az ombudsman nem elszigetelten végzi munkáját, hanem, ahogy a hármas függelékben olvasható, a különböző ügynökségek belső szabályozóival is együttműködik, akiknek információkat, tájékoztatást kell adniuk, és kérdésekre kell válaszolniuk adott esetben. Úgy gondolom, hogy helyesen hívták fel a képviselők a figyelmet arra is, hogy az ítélet, az bíróság ítélete katalizálta a folyamatot. Az ítélet emlékeztetett bennünket arra, hogy egy harmadik országbeli megfelelő adatvédelmi szint csak akkor érhető el, hogyha a harmadik országban működő mechanizmus megfelel a szükségesség és arányosság elveinek. Az USA olyan törvényeket és rendelkezéseket fogadott el, amelyek eh, felügyeletet tesznek lehetővé és jogorvoslati lehetőségeket biztosítanak a masszív eh, visszaélések, illetve a masszív eh, adatgyűjtéssel szemben. Tömeges adatgyűjtésre csak nagyon különleges körülmények között kerülhet sor, hogyha az megfelelő garanciákkal párosul, ami az úgynevezett sunset close ot illeti, egyetértek azzal, amit a biztos asszony elmondott, ezért ezt nem szeretném megismételni. Tudom, hogy a parlamentben is sokat vitáznak erről. Ebben az esetben fosszúról értek együtt, egyet szerintem nincs szükség egy ilyen záradékra, hiszen az éves jelentéstétel és az ellenőrzés szintje már megfelelő, olyan formában, ahogyan az a megállapodásban szerepel. Úgy gondoljuk, hogy a Privacy Shield és az Umbrella megállapodás biztosítja a szükséges garanciákat a polgárok bizalmának visszaállításához. Nagyon sok pozitív elemet tartalmaznak ezek a megállapodások, remélhetőleg az Európai Parlament is egyetért ezzel. Remélhetőleg sikerül ebben előrelépést elérünk a polgárok és a vállalkozások számára. Az EU-s polgárok számára különösen fontos ez. Remélem, hogy a parlament jóvá, eh, hozzájárul a megállapodások megkötéséhez. Köszönöm. A miniszter. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ezzel lezárjuk a vitát.